értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról. Az első hozzászóló maga Klinc úr négy percig fog beszélni. Elnök úr, biztos úr, kedves képviselőtársaim! 2008. júliusában az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy az irányelveket, az ide vonatkozó irányelvek kerüljenek átdolgozásra. Ez teremtette meg az alapot a mai vita témájához. Ez egy nagyon igényes menetrend volt, amelyet követnünk kellett, ugyanis biztosítani szerettük volna, hogy még ebben a törvényhozási időszakban sikerrel tudjuk átdolgozni ezeket az irányelveket, ezek már 85 óta léteznek az első formájukban. A reform célkitűzése annak biztosítása volt, hogy az európai alapipar versenyképessége nőjön, és hogy az alapok olyan helyzetbe kerüljenek, hogy csökkenteni tudják a költségeiket, olyan hatásokat akartunk elérni, amelyek biztosítják, hogy minden alapkezelő hozzáfér minden piachoz az Európai Unióban, és ez úgy történjen meg, hogy ne csökkenjen a befektetők védelme, sőt, a befektetői védelmet kifejezetten növelni szerettük volna. Tehát egy nagyon igényes programot dolgoztunk ki, és elmondható, hogy nagyon nagyra értékeljük azt, hogy gyakorlatilag az érintettekkel, az érintett intézményekkel magasfokú együttműködést tudtunk megvalósítani ez alatt a rövid idő alatt, és sikerült a projektet befejezni. A befektetési alapok a kisbefektetőknek lehetőséget adnak arra, hogy kisebb tőkeösszegeket vigyenek ebbe a diversifikált portfólióba, és ezt viszont professzionális módon kezelik a múltban, az európai, ezek az irányelvek tulajdonképpen nagyon sikeresek voltak. A és ez nem csak Európában került értékesítésre, hanem sok esetben az unión kívüli régiókban is, különös tekintettel Dél-Amerikára és Ázsiára is, és ott is ezek a UCITS alapok nagyon komoly tekintélyre tettek szert. Így ennek a reformnak úgy kellett megtörténnie, hogy az a magas színvonal megmaradjon, és a UCITS ne szenvedje ennek kárát, ami a hírnevét illeti. A Jusszit irányelvet már kétszer módosítottuk a múltban. Ez alkalommal a bizottság nagyon óvatosan indult neki a módosításnak, hosszú konzultációs folyamat után kiadott egy zöld könyvet, majd egy fehér könyvet, és nagyon intenzív tapasztalatcserét folytatott az érintettekkel. Összességében a bizottság hat intézkedést javasolt, amelyeknek meg kell, hogy feleljenek a bevezetőmben említett céloknak. Ide tartoznak az úgynevezett alapkezelői útlevél bevezetése, azután biztosítani szerettük volna azt, hogy az alapok száma csökkenjen, ezért tehát az egyesülést tettük lehetővé. Ha megnézzük, hogy milyen különbségek vannak például az Egyesült Államokkal szemben, aztán a Master Feeder szerkezet lehetőséget ad az alap számára, hogy egy másik master alapba investáljon, és ott kezeltesse az eszközeit. Azután szerettünk volna egy kétoldalú információs értesítési dokumentumot kialakítani, amely a kis befektetők számára fontos, a kii befektetői tájékoztatás. Azután a különböző notifikációs eljárások könnyítését, az értesítések könnyítését akartuk elérni ott, ahol még az engedélyt kérik abban az országban, hogy ott ne kelljen az egész eljárást újra lebonyolítani. És hát végül pedig a felügyeleti együttműködést említeném. A pénzügyi válság persze elérte az alapipart is, nagyon sok eszköz elfolyt, így azután nagyon fontos, hogy itt mi hamarabb határozatokat hozzunk, hogy biztosítsuk az alapok szava hihetőségének hitelességének erősítését, és a kisbefektetői bizalom biztosítva maradjon. Látom, hogy az időm letelt, éppen ezért még két záró megjegyzést tennék csupán. Először is szeretném elmondani, hogy létrehoztunk egy olyan csoportot a bizottsággal, amelyet el a Rozier vezet, és a kérdés, hogy hogyan is néz ki a felügyelet Európában, és remélem, hogy az ottani következtetések és javaslatok azok végül is a bizottság számára is elfogadhatók lesznek, másodsorban pedig éppen a határon átnyúló alapegyesüléseknél jelenleg még azt kell, hogy megállapítsuk, hogy különböző az adóügyi kezelése ezeknek a határon átnyúló és a tagállami egyesülések között. szeretnénk felhívni a bizottság figyelmét, hogy biztosítsa azt, hogy itt egy egyenlő játékszabályokra van szükség, nem pedig különböző bánásmódra. Köszönjük szépen! Köszönöm, és most pedig a bizottság nevében McCreevy kollégája szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt asszony, a képviselő urak, én szeretném támogatásomra biztosítani a parlamenti eh, javaslatokat nagyon fontos lenne az elfogadása ennek a jogszabálynak első olvasatban. Nagyon nagy kihívások érvényesültek az értékpapírpiacokon tavaly júliusban eh, indítottuk a eh, konzultációkat, még a pénzügyi válság előtt, és azt a célt tűztük ki, hogy a UCITS irányelv, az AEKBV irányelv felülvizsgálatra kerüljön, és hogy eh, a határon túlnyúló működés könnyebbé váljék a léptékbeli megtakarítások a master alk révén jobban tudjanak működni. Az Európai Bizottság az átláthatóságot is javítani kívánta annak érdekében, hogyha az AEKBV-be fektet valaki, akkor megfelelő befektető információkat kapjon a e, célkitűzések megvalósulni e, látszanak a e, fúziókkal, egyesülésekkel, az értésítésekkel, illetve a legfontosabb befektetői információkkal kapcsolatban megállapodásra tudunk jutni. Az eredeti bizottsági javaslat így meg fog valósulni, és a bizottság nagyon örülnek, hogy a júliusi javaslatok révbe, révbe érnek. A bizottságnak korábban eh, komoly aggályai voltak azzal kapcsolatban, hogy milyen eh, negatív eh, kihatásai lehetnek az alapkezelői útlevél bevezetésének vissza tekintve azt mondhatom, hogy a CESR-rel való konzultáció alapján megfelelő döntést hoztunk, és így a befektetők érdekeit és a kezelők érdekeit egyaránt tudjuk védeni ezzel az útlevéllel. 2008. júliusa óta nagyon nagy utat tettünk meg, átfogó rendelkezéseket tudunk hozni felelős módon, megfelelő tájékoztatást tudunk így nyújtani a befektetőknek, és támogatni tudjuk a tagállami hatóságokat is minden szakaszban, előzetes engedélyezés, illetve a jogszabályok alkalmazása, végrehajtása. Természetesen Természetesen a folyamat nem zárult le, nagyon sok bonyolult ügyel kell még megbirkózni az útlevél kapcsán. A gyengeségeket és a rossz kezelést, irányítást is orvosolni tudjuk majd. Agályainkról beszéltünk a határidőkkel kapcsolatban. Az érintettekkel konzultálni kell, és mi hamarabb reagálni fog a bizottság. Minden szerepvállaló együttműködésére szükség van a parlamentére is, annak érdekében, hogy időben elfogadhassuk az új jogszabályt. Szeretnék újra köznetet mondani Klinz úrnak, a jelentéskészítőnek, illetve az egész parlamentnek az ügy kezeléséért, az elért eredmények néhány hónapon belül kézzelfoghatóvá várnak az Európai Unió hasznos szabályozói helyzetjavulást fog tapasztalni. Végül két nyilatkozatot szeretnék tenni a bizottság részéről. Először is ami az határon túlnyúló egyesülések adóztatását illeti. A bizottság tisztában van vele, hogy a nemzeti adószabályok milyen hatással vannak az határon túlnyúló fúziókra, és tudja, hogy milyen negatív következményei lehetnek az adóztatási szabályoknak tisztában vagyunk azzal is, hogy a felügyeletek közötti együttműködést javítani kell. A bizottság ajánlásomra azt javasolja, hogy a felügyeleti együttműködést erősíti. Ez egy alapvető fontosságú terület. Koherencia kell, hogy érvényesüljön minden területen. A Delarozier jelentés megvárjuk a felügyeleti együttműködés kialakításának eldöntésével. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig három percre Gozesz úrnak adom meg a szót. Öné a szó, Gozesz úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Engedjék meg mindenek előtt, hogy üdvözöljem azt a kiváló munkát, amit jelentéskészítőnk Wolf Klinz úr végzett, és amely a gazdasági bizottságban széleskörű támogatást kapott. Az elnökséggel is nagyon kielégítő kompromisszumot sikerült megtárgyalni. A jogi bizottságot véleményezésre kérték fel, és a véleményét figyelembe vették. A AEKBV irányelv az európai kihívásokkal kíván foglalkozni 2007-ben 6000 milliárd eurót jelentettek a befektetések, és nagyon jelentős részt képviseltek az összes európai befektetésből. Nem csak az európai térségből fektetnek be az emberek E, ezen alapok továbbfejlesztését e, célozza az AEKBV szabályozás 2001 e, óta létezik, de bizonyos szűk keresztmetszetek érvényesültek. 2005-ben vitát szervezett a bizottság, majd fehér könyvet adott ki. Mindenképpen megállapíthattuk, hogy nagyon nagy előrelépéseket jelent a jelenlegi szabályozás, a kezelőcégek európai útlevele lehetővé teszi, hogy mindenütt működhessenek Európában, és megfelelő védelemben érvényesüljön a befektető. Ez egy komplett útlevél, és ennek örülünk. A felügyeleti intézkedések, amelyeket tervbe vettek, hatékonynak ígérkeznek, és valószínűleg nem kell, hogy kételjeink maradjanak, aggájaink maradjanak. A javaslat szintén javítja a technikai részleteket, például az értesítések, a határon túlnyúló egyesítések, vagy a, master feeder összevonások esetében méltányos, tisztességes versenyt tesznek ezek lehetővé az Európai Unió teljes területén, persze azon fenntartásokkal együtt, amelyeket a jelentéskészítő megfogalmazott az adóztatás területén. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig Luling asszony következik három percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Az az irányelv, amit most a parlament meg fog szavazni, nagyon vegyes érzelmeket kelt. Az igaz, hogy Klinc jelentéstevő úr évek óta komoly munkát végzett, és nagy tehetséggel tárgyalt, többek között a triológus keretében. Bizonyos jelentős előrelépések történnek is, jobban fog működni a belső piac, illetve a pénzeszközök kezelése, az etrülázható értékpapírok kezelése. Ugyanakkor a parlamenti, a tanácsi viták sosem voltak teljesen szabad viták, mert előre lehetett tudni, hogy mi lesz az eredményük. Egyesek kerül, amibe kerül, mindenképpen be akarták vezetni az európai alapkezelői útlevelet. Tudni kell, hogy az alapkezelő cégek esetében ennek az útlevélnek a bevezetése azzal jár, hogy szétválasztják a különböző funkciókat a határok két oldalán. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, nagyon különbözően értelmezik, de nagy a kockázata, hogy gyakorlati nehézségekbe ütközünk, különösen a harmadik országokkal szemben az export esetében. Én fenntartom kisebbségi álláspontomat, és nem érzem magam emiatt kényelmetlen helyzetben. Úgy gondolom, hogy csak a gyakorlat alapján lehet majd végleges következtetéseket levonni ebben az ügyben, és megállapítani, hogy kinek van igaza. Annak, aki abban hisz, hogy a piaci szereplők alkalmazkodnak a valóságokhoz, vagy azoknak, akik egy óvatosabb megközelítésben hisznek. A legfrissebb fejlemények, így a Madoff botrány rámutatnak, hogy nem lehetünk nyugodtak, szkeptikusak kell, hogy legyünk. A pénzügyi válság ezeket az alapokat sem kíméli meg, ezt már most megállapíthatjuk, és mindenképpen meg kell kérdőjelezni e mély válság körülményei között, hogy mennyiben e, hagyatkozhatunk a szerepvállalók felelősségére elmondom, ahogy gondolom, ez az irányelv egy korábbi időszak gyümölcse, egyfajta gondatlan vagy gondtalan szabályalkotás korszakából származik. Át kellene gondolni a szerkezetét, ne feledkezzünk meg róla, hogy az AEKBV-k azt a célt szolgálják elsősorban, hogy a befektetőt védjük, hogy szigorú, átlátható szabályok érvényesüljenek. Jó lenne látni, hogy merre haladunk, és nem úgy csinálni, mint hogyha semmi sem történt volna. Ez az autizmus semmi jót nem ígér. Én a tanácssal kötött kompromisszumokat a körülmények miatt nem tudom igazán támogatni, mert kicsi az előrelépés az én elveim szerint. Gottárdi asszony, három perc. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Az új irányelvről fogunk, a Jusszitról fogunk szavazni. Ez az irányelv rendkívül fontos, hiszen a jövőbe mutat. Az elmúlt időszakban intenzív fejlemények voltak megfigyelhetők. Ugye 25 évvel ezelőtt született meg az első irányelv ezen a területen, és a különböző rendelkezéseket koordinálni kell. Arról van szó, hogy egy átdolgozásra van szükség, hogy az új követelményeknek eleget tudjunk tenni, és biztosítani tudjuk a nagyobb erőteljes ellenőrzést, de a nagyobb mozgást is. Kiváló együttműködés alakult ki, már csak azért is, mert igen, kooperáció kész volt a jelentés készítője, de a tanácsnak is köszönetet mondok. Egyébként a munka a pénzügyi válsággal is összefüggött a végén. Minden esetre egy néhány pontot kell külön kiemelni, ahol szerencsés együttműködés alakult ki, és ez eredmények is ezt igazolták. Az alapkezelőket szeretném elsőként említeni. Itt arról van szó, hogy adott törvények vonatkoznak minden egyes alapkezelőre, ami megszilárdította a jogi környezetet, és konkrét intézkedéseket kell hozni 2010-ig ezen a területen. Az alapkezelő bizonyos eljárások vonatkoznak erre az intézményre, hogy bizonyos igények felmerülése esetén legyenek konkrét pontok, amelyekre hivatkozni lehet, amit mondjuk egy tagállam külön nem szabályozott. Másrészt pedig a felügyeleti területen konkrét együttműködést kell kialakítani, kétoldalú és többoldalú együttműködést, és nagyon fontos továbbá az is, hogy sikerült megállapodni a Master Feeder szabályban, és ezzel le tudjuk fedni az egész belső piacot. Különböző elképzeléseink voltak természetesen arról, hogy a különböző jelentések, értesítések mikor szülessenek meg, de azért a végén a tanács által előterjesztett javaslatokat el tudjuk fogadni, és amit prospektusnak nevezünk, az is jobb lett időközben, ez komolyabb védelmet biztosít, egy automatikus előterjesztést mi jobban szerettünk volna, nem csak igénylésre kellene ezt megadni szerintünk, de sikerült karcsúbbá tenni, nem olyan terjedelmes ez, de azt gondoljuk, hogy pillanatnyilag úgy látjuk, hogy első olvasatban el tudjuk ezt fogadni. És mitől következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Köszönetet mondok a liberális frakcióban dolgozó kollégáknak, Klinc úr kiváló munkát végzett. Azt hiszem, hogy rövid időn belül jó kompromisszumot ért el a jelentés előterjesztője. A pénzügyi válság nélkül is nehéz kezelni az ilyen kérdéseket, én magam is tisztában vagyok ezzel, hiszen én már dolgoztam 2001-ben az ilyen szabályozáson. Nagyon fontos, hogy hatékony és egyértelmű szabályok vonatkozzanak erre a területre a fogyasztók szempontjából is, amit itt sikerült elérni most. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy 2001-ben sem volt teljesen világos a helyzet. Számos intézkedést hoztak meg akkoriban, de nem volt elegendő. de most is fontos, hogy a piacokat erősítsük, a befektetői biztonságot, a felügyeletet kell erősíteni, az AIKBV szempontjából nagyon fontos az említett útlevél, amit az alapkezelőknek adnának ki, ez egy érzékeny kérdés. Szerintem a végén jó javaslat született. Mindig jó a verseny mellett kitartani, jó, ha megnyitjuk a piacot a verseny előtt, mert akkor működik jól a piac. Ezen túlmenően fontos az is, hogy jól tájékoztassuk a befektetőket, egyensúlyt kell teremteni a mennyiség és a hatékonyság között. A túl sok információ nem mindig jó, de kellő mennyiségű információra van szükség, hogy megfelelő döntés alapjául szolgáljanak. Szerintem sikerült jó egyensúlyt találni. Hatékony pénzügyi piacokra van szükség Európában. Ezek az AIKBV-k igenis sikerszorít jelentetnek Európában és Európán kívül is. Élni kéne a lehetőséggel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ryan kollega, másfél percig. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, először is gratulálni szeretnék Klinc úrnak, a jelentés készítőjének ezért a kiváló munkáért, és azt gondolom, hogy nagyon keményen dolgozott ezen a kompromisszumon. Gratulálok neki. És itt természetesen a cél az az, hogy a bürokráciát és a szükségtelen költségeket csökkentsük. Persze néhány tagállamban aggodalmak is merültek fel, a javaslat támogatásával kapcsolatban a cél, tehát a befektetők védelme, de nem feltétlenül jó ez a befektetőknek. Azonban meg kell, hogy mondjuk, hogy nyitott piac az jó, és hogyha jól szabályozott, akkor mindenki számára előnyös lehet. A pénzügyi piacok ma már integráltak, ezért közös szabályokra van szükség ahhoz, hogy ez, ezek működni tudjanak hatékonyan szerte a világon Európában és természetesen globálisan is, ugyanis olyan időket élünk, amelyekre még nem volt példa a pénzügyi világban, tehát globális szinten kell megoldani a problémákat. Ma ez egy nagy lehetőség, ma ünnepeljük az euró fennállásának tizedik évfordulóját, és ez mutatja, hogy milyen fontos a gazdasági együttműködés az én országom, nem tagja az eurónak, és különösen fontos ez, hogy ez megvalósuljon az ilyen turbulenciák idején, és azt gondolom, hogy ez Izland esetében világosan kiderült. gy nagyon fontos, hogy nem az nagyon fontos, hogy ne történjen meg semmiféle lépés visszafelé, és ne kerüljön senki olyan helyzetbe, mint Izland nagyon sok ország használja ezt a példát arra, hogy elutasítsa a Lisszaboni szerződést. De a lényeg az, hogy új kontextusban vizsgáljuk a kérdést. Írországnak, Izland, Írországnak ott kell maradni a középpontban, és meg kell őriznie a megfelelő pozícióját. És most pedig kicsit hosszabb volt a hozzászólás. Pörvisz kollega kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden ellentmondásossága ellenére, ami a pénzügyi szolgáltatások szabályozását illeti, azt gondolom, hogy ez egy jó példa a józan ész érvényesülésére és a megfelelően arányos intézkedésekre. A bizottság és Klinc kollega jó munkát végeztek, úgyhogy én támogatom ezt a jelentést és a javasolt intézkedéseket. Azt gondolom, hogy ez nagyon jót tehet a skót befektetési iparágnak is. És ez biztosíthatja nem csak Európában a befektetők és a megtakarítók előnyeit, hanem szerte a világon. Persze fontos a kiegészítés. A UCITS az tulajdonképpen egy modell, amelyet érvényesíteni kívánunk. Klinc úr komolyan együttműködött sok partnerrel, a különböző technikák és termékek kialakítását, illetően, hogy megfelelően egyenlőek legyenek a játékszabályok és természetesen nagyobb gazdasági szinten kell ezt biztosítani. Nagyon sok fragmentált a piac, nagyon sok UCITS-szel találkozunk, elő kell segíteni az egyesüléseket és tovább kell vinni ezeket a folyamatokat, hogy lehetővé tegyük, hogy a JUSZIT különböző egyesüléseket valósítson meg könnyebb feltételek mellett, és így tudjon megfelelő biztosítékot, megfelelő védelmet nyújtani a befektetőknek ami pedig az útlevelet illeti, ez egy nagyon fontos új rendelkezés, ez lehetővé teszi majd a nagyobb hatékonyságot, a bürokrácia csökkentését, és ez természetesen mindenkinek, különösen a befektetőknek az érdeke nagyon fontos és jó lenne a befektetők és a megtakarítók számára, és nem csak Európában, hanem szerte a világon. Tehát én örömmel támogatom Klinc úr és a jelentését és a UCIC rendelkezéseket. Köszönöm szépen. Berez képviselőasszony három percre. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentés készítő úrnak a munkáját, az elkötelezettségét, a tárgyalási készségét. Az AEKBV-k tulajdonképpen egyfajta védjegyet jelentenek az európai pénzpiacokon. Nagyon jó exporttermék ez, ugyanakkor egyensúly hiány állt elő, mert vannak termelő és vannak fogyasztó országok, úgyhogy különböző stratégiák érvényesülnek ennek az irányelvnek az egyik célja, a felülvizsgált egyik célja pontosan az, hogy e feltételek között valós, reális belső piaci működés alakuljon ki az AKBV-knél. E Négy eh, kérdés vetődik fel. Az első, az már elhangzott, itt az alapkezelői útlevelekről van szó, és a biztos úr már mondta, hogy alaposan elő akarták készíteni ezt az útlevelet. De először is biztos úr legalábbis akarni kellett volna előkészíteni, és a bizottság hajlandóságát kérdőjelezném itt meg az Európai Parlament és a tanács az irányelv felülvizsgálatakor igazi útlevelet akar megvalósulni, látni. A belső piac így tud normálisan működni ugyanis. A második kérdés a határidő kérdése. A bankok esetében az értékpapírosítás 5%-át várjuk el, hogy fenntartsák. Hasonló képzésre, visszatartásra lenne szükség az AEKBV-k esetében is. A harmadik észrevételem a felülvizsgálati szempontokkal kapcsolatos, a felügyeleti szempontokkal kapcsolatos mindenki eh, azt eh, várta a bárózók kezdeményezésére létrejött Larozier csoporttól, hogy eredményeket szolgáltasson. Sokáig nem várhatunk erre a munkacsoportra. Nagyon fontos, hogy a szerepvállalók, a termelők és az AEKBV felhasználók számára megfelelő felügyeleti szabályok szülessenek. Végül pedig az adózási szempontokról szólnék, a jelentéskészítő és említette ezeket, hiszen nagyon nagyok a tétek, a protekcionizmus időnként rejtett formában jelentkezik, és tudjuk, hogy ezt meg kell haladnunk. Fontos, hogy a bizottság kezdeményezéseket tegyen annak érdekében, hogy az AEKBV-kre vonatkozó adóztatás valódi szabad mozgást eredményezzen e termékek esetében protekcionizmus nélkül. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szárkevics te asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni a az előttem szóló kollégákhoz, és köszönetet mondani a jelentés készítőjének, hiszen sikerült kompromisszumra jutnia. De azért nem vagyok teljesen elégedett ezzel a jelentéssel. Először is az EU tagállamoknak a nemzetközi vám szakemberek által ismert nyelven kell a szabályokat meghozniuk, vagyis angolul. Nem hiszem, hogy helyes, hogy bármilyen nyelv prioritást élvezzen az adatok kezelésénél további jogbizonytalanságot jelent azonban, hogyha különböző nyelveken lehet tájékoztatni a fogyasztót. Úgy gondolom, hogy a vállalati felelősség illetve a versenyfeltételek megfelelően szabályozásra kell, hogy kerüljenek. Csárnyecki úr, egy perc. Köszönöm szépen. A mechanizmus hatékonyságának javítása ezen a területen nagyon fontos, főleg ha az értékpapírokat tartjuk szem előtt. Szerintem a parlamenti munka egy prioritásával kéne ezt tenni. Az európai szektornak több hasznot kéne eh, juttatni ezen a területen, és jelentős védelmet a fogyasztó számára. Egyetértek a jelentés készítőjével abban, hogy a jelenlegi prospektust fel kell váltani egy ingyenes dokumentummal, amely a lényegi információkat tartalmazza a befektető számára. Ezen túlmenően fontos még azon dolgozni, hogy mit kezdjünk az adózással az alapkezelők esetében. Hátrányos kezelést, hátrányos bánásmódot nem fogadhatunk el, Szerintünk az útlevél szerencsés dolog az alapkezelők számára. Tudnélik, az alapkezelőknek az a feladatok, hogy az egész Európai Unióban képviseljék az AIKBV-ket, ezért így kéne egy tényleges piacot megteremteni számukra. Biztos úr, parancsoljon. Még egyszer Szeretném elmondani, hogy nagyon nagyra értékelem azt a módot, hogy a parlament ezt az ügyet kezelte. Nagyon gyorsan sikerült konszenzusra jutni, mint ahogy említették többen is, itt még nem zárul ez a történet. Nagyon sokat kell még tennünk, illetve a tagállamoknak át kell ültetniük az új szabályokat, az első szintű és a második szintű intézkedéseket meg kell hozni 2011 nyarára. Nagyon fontos ez az útlevelek működéséhez és az Európai Bizottság mindent meg fog tenni, biztosítom önöket arra, hogy e, nagyon szükséges változtatások megvalósuljanak az európai pénz alapok kezelésében. Köszönöm szépen, most pedig Klinc úr két percre kapja vissza a szót. Mindenek előtt biztos úrral értek egyet, hogy nem zárult le ez a dolog, nem értünk a végére. A végrehajtás következik most, és az egyik ok, amiért a parlament részéről és a tanács részéről is szűk határidőket követeltünk, az éppen az, hogy nem akarunk sokáig várni a végrehajtással, mert láthatjuk, hogy a piacok nagyon gyorsan változnak, és a folyamatosan mögött lemaradunk, akkor az problémát jelent. A mai vita rámutatott arra, hogy széles körű együttműködést sikerült kialakítani a kompromisszummal kapcsolatban a párt határokon átnyúlóan. El tudom fogadni, hogy Astrid Luling némileg másképp látja ezeket a kérdéseket. Ami engem illetén meglehetősen bizakodó vagyok abban, hogy a jövő majd megmutatja, hogy Luxemburg, mint pénzügyi központ tényleg nem gyengül majd, ez az aggodalma nem válik be, hanem éppen ellenkezőleg az új UCC irányelv esélyt kínál arra, hogy ez a pénzügyi központ továbbfejlődjön. Abban is igaza, abban igaza van a felszólónak, hogy egy belső piacot kell teremteni. Ez az ágazat nagyon fontos, és hogy belső piacról beszélünk, az egy kérdés, de hogy nem értük el, az egy másik dolog és hogy az új együttműködést kell kialakítani, igényes együttműködést a felügyeleti szervek között is, de hát ez nem csak a válsággal függ össze, minden területen a felügyeleti szerveknek konstruktívan kell együttműködniük. És hogyha Jutic irányelv tényleg némi nyomást gyakorol arra, hogy ez megtörténjen, akkor szerintem annál az egy nagyon jó dolog. Aztán, amiről biztos hogy beszélt, a különböző levelintézkedések, de szerintem valamennyiünk érdeke, hogy ez megtörténjen. De ezzel még nem zárult le a dolog. Az ágazatnak magának is el kell végeznie néhány házi feladatot. Az Európai Bizottság és mi a parlament részéről tudatosan nem beszéltünk a fan processing folyamatról, témájáról mert azt mondta az ágazat, hogy ő maga képes ezt saját szabályozás keretei között megoldani, törvényi szabályozás nélkül dolgoznak ezen, de azért konkrét eredmény még nem született. Reméljük nem sokára sikerül eredményt elérnünk, mert különben kénytelenek leszünk belátható időn belül lépni. A végén pedig nem csak az Európai Bizottságnak, de mindenek előtt szeretnék a tanácsnak mondani az együttműködésért, az aktív támogatásért, és a pártok képviselőinek Prevans Perez, Donata Gotardi, Gerez és Luling asszony is részt vettek. Ő sokat vitatkozott, jól képviselte az érdekeket, harcosan képviselte, de ahol kellett, ott mindig belement a kompromisszumba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most 10 óráig felfüggesztem az ülést.